morning. Reggelt. Kedves kollégák. Dear colleagues, please take your seats. Foglaljanak helyet. We got started this morning by 9 a.m. with a joint session Kant and Liebe committees in... Ma reggel kilenckor kezdtük egy másik ülésteremben az Alkotmányügyi és a Liebe szakbizottságok közös ülésével. Egy órát, egy órát szavaztunk büntetőjogi összefüggések merültek fel itt az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem volt a téma, Gressle asszony volt, és jó magam a témavezetők. De az élet és a munka nem áll meg, a Libe tovább dolgozik. Ezért kérem, hogy egy pillanatra se veszítsék el koncentrációjukat, mert nagyon sűrű a napi rendünk. Az első napi rendi pontot követően szavazni fogunk, tovább szavazunk. Forgotten to bear their electronic cards. Tehát akinek nem lenne meg az elektronikus szavazókártyája, az most, most küldessen érte. Beleértve magamat. Tehát vigyázzó szemüket a napirendre vessék, kérem. Először is a napirend elfogadásával kezdjük. A gál jelentés elfogadásával kezdünk, a négyes után ez lesz az első szavazás, a SEPOL témában. Aztán az Inetfeld jelentés következik, ez lesz a második. A dokument, nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférés hétfőre, február 21-ére Strasbourg ülésünkre halasztjuk. Metzola jelentést. És a bulgáriai küldöttségünk látogatása, illetve a Stojanov úr Stóbeli kérdése meg lesz. A 18-as kérdőjeles szavazás a vízumpolitika jövője, erről is fogunk szavazni. A 15-össel mi lesz? Nincs erre vonatkozó szavazólistám, ezt kiküldték? Tin, Can you remind me what are you talking of? Miről is beszélünk? Ez, uh... A periklis 2020. Persze, persze, hát a Periklészről hogy ne szavaznánk? Igen, meg kellett, hogy kapja mindenki. De hát elnök úr, én nem kaptam szavazólistát. Elnézést, micsoda? Mondom, nem kaptam szavazólistát. Mit nem kapott? Szavazólistát? Jó, hát akkor kérjük, hogy kérjük a titkárságot, hogy jutasson egy szavazólistát önhöz. Yes, Mr. Clays. Clays úr. Kérem, kérem, kérem, kollégák. Kérem mindenki, halkabban csacsogjon, nem halljuk a kollégákat. Clays úr. We're talking about the agenda. Elnök úr, a napi rendről beszélünk, vagy az elnök közleményeinél tartunk? Nem. A Clays szavazás ról beszéltünk, tehát tegnap mindenki meg kellett, hogy kapja ezt e-mailben. Igen, elnök úr. De az elnök közleményeivel kapcsolatban van kérdésem, azt most meg ejthetem? Rendben. Tegye. Köszönöm. Die nog moeten plaatsvinden a delegációkról van szó az elmúlt hetekből, és vannak, amelyekre még sor kerül nem sokára. Félbeszakítja az előadó. Az elmúlt hetekben tehát a delegációk összetételéről esett szó, olaszországi és bulgáriai delegációk összetételéről. Megállapíthattuk, hogy a frakción kívüliek, a függetlenek részt vehet tettek az olaszországi delegáción, hogyha megfelelő rendszert alkalmazzák, amit eddig mindig alkalmaztunk, a de hont rendszert alkalmazzuk, ezt 2014. januárjától újraindították. Miért nem a rulírozó rendszert alkalmazzuk, hisz ez így nem igazságos a függetlenek szervezetekkel szemben és a kisebb frakciókkal szemben a függetlenek esetében igenis volt érdeklődés az iránt, hogy részt vegyenek. A kérdésem tehát az, hogy a szabályokat miért nem úgy alkalmazzák, ahogy eddig, és ahogy más szakbizottságok is teszik. Láthatóan nem alkalmazzuk ezt a szabályt. Gondoljunk csak a bulgáriai esetre, Sult úr, a parlament elnöke azt írta, ezzel kapcsolatban, hogy túl sokan utaztak kísérő képviselőként, és most fizetniük kell a költségeiket, mert a parlament ezt nem vállalja már. Miért nem alkalmazzák az idevágó szabályt? És Klész úr, az érvelését figyeltük, követtük, de hát szavaznunk kell, a Jakolino jelentés után sokan csak a szavazásra várnak. Még egyszer mondom, a koordinátorok döntöttek így, lehet, hogy ön nem érte ezzel egyet, de a koordinátorok egy döntöttek úgy, hogy a Deont rendszer éves alapon működik. We're taking your point. Let's, let's move on, please. Just, just let me... Feljegyeztük tehát, amit mondott. Röviden elmondanám, hogy Sajnálatos módon finn, észt, máltai vagy horvát tolmácsolás nem áll rendelkezésre. Kérem a megértésüket. Harmadik országból állampolgárok vállalaton belül áthelyezése keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei címet viseli Salvatore Iacolino jelentése. Röviden kérem ismertessen, mielőtt szavazzunk. Köszönöm, elnök úr. a tanácssal és a bizottsággal egy újabb három oldalú megbeszélést folytattunk, tehát egy lépésnyire vagyunk már csak attól, hogy ezt a e, roppant fontos dossziét lezárjuk. Ez főként a magasan képzett munkavállalók szabad mozgásának elősegítésére nagyon e, ebből a szempontból nagyon fontos. A legutóbbi plenárison olvastunk a szezonális munkavállalók e, témájában. Nos, Elmondhatom ebben a témában, sikerült megoldani a kvóták problémáját a többi intézménnyel. Alapvetően a szöveg jelenlegi formájában megfelel az Európai Parlament elvárásainak. Ugyanakkor, ami a foglalkoztatás ügyi szakbizottság hatásköreit illeti, ezzel kapcsolatban vannak még e, megoldatlan e, szuros kérdések, ami egyébként a tagállamok közötti kétoldalú megállapodásokat illetően is igaz. Szeretnénk valamilyen homogén, egyetemes megoldást, harmonizált megoldást látni, megkeressük az útját, módját annak, hogy a cégvezetők, a szak emberek és a diplomás gyakornokok hasonló, egyforma elbánásban részesüljenek Európa szerte, ugyanolyan elbánásban, mint azok a munkavállalók, akik az adott országban, eh, adott ország állampolgárai, tehát semmiféle eh, hátrányos megkülönböztetést ne szenvedjenek el. A harmadik országból érkező eh, szakemberek nagyon fontosak az európai Unió munkaerőpiacának, ez tehát a legális migráció könnyítése. Még egyszer mondom, az utolsó ecset vonásokat most visszük fel a vászonra, nem sokára sor kerül egy olyan koreper jelentésre, ahol remélhetőleg me megkapjuk majd a zöld utat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ma reggel volt a legfrissebb trialógus, hallottuk a beszámolót Jakolino úrtól. Lássuk a szavazást, mert látom, hogy már tűkön ülnek a kollégák, nem bírnak magukkal, a szavazó kártyájuk már égeti a zsebüket. Jó, rendben, kezdjük akkor az Európai Rendőr Akadémia, a SEPOL témájáról szavazunk először, Gál Kinga az előadónk lássunk is neki a szavazásnak. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, akkor lássuk a módosító indítványokat. Hármas kompromisszum. Részenként szavazunk. Első rész Név szerinti szavazást kértek többen. Jó, akkor egyből elektronikusan. Igen. Zippel asszony, miről van szó? Elnök úr, csak egy kérdésem van, mert a héten beszéltünk arról, hogy indítványoznánk, hogy a jövőben a név szerinti szavazásra lehetőség lesz a szakbizottságokban. Most egy kicsit zavarban vagyok, hogy miért van ma név szerinti szavazás a bizottságban. Az ügyrend ezt nem tartalmazza, legjobb tudomásom szerint. Jó, rendben van ez. Tehát tervezzük, hogy ez megváltozik, tehát 15 eh, tag kérheti ezt. Kérték a népszerinti szavazást ebben az ügyben, miért ne lehetne? Akkor csináljuk meg. Ugye, tehát itt külön szavazásról, részenkéti szavazásról is beszélhetünk. Első rész. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. One PP. Egy néppártival több van. Kettővel van több. Jó. Lezárom a szavazást. 34-13 arányban elfogadva. Második részről szavazunk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Now the, no, one PP too many. Egyel több a néppárti. Most rendben van, lezárom a szavazást. Okay, that's 40 plus. 46 arányban elfogadva. A harmadik részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 32-16 arányban elfogadva. Akkor tovább megyünk. Okafogyottá válik egy néhány. Igen, okafogyottá válik. A hármas módosító következik tehát. Ki támogatja? Ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Akkor a preambulum következik. Kettes biztos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tovább megyünk. A kettes módosító. Előtte. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Egyes kompromisszumos. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Részenként szavazunk, az első, rész, első részre szavazunk, a 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második rész következik, oka fogyott, ha már oka fogyott, akkor lépjünk túl rajta. Négyes módosító. Ellene tartózkodás. Ötös ez most okafogyottá vált. Hatos. Hatos módosító mellette. Ellene Tartozkodás elfogadva. A hetes okafogyott. Akkor a módosított szövegről szavazunk. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 34-14 arányban elfogadva, és most a tárgyalások megkezdésére vonatkozó mandátum. Minősített többségre van szükség. 31 kell hozzá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Sikerült. 36. 10 arányban sikeresek voltunk megkezdhetjük a tárgyalásokat. Gál kolléganő. Köszönöm elnök úr, az árnyék előadónak, Gönc asszonynak szeretnék köszönetet mondani, illetve a titkárságnak konkrétan azért, mert nagyon profi munkát, profi segítséget kaptam az összes kollégának, köszönetet kell mondanom. A következő szavazás a dokumentumokhoz való hozzáférés. Sophie felt az előadója ennek az anyagnak. A 70-es módosított visszavonták, szeretném ezt elmondani és bejelenteni. 37-es módosító kitámogatja. Those against? Ellen szavazott tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük, rendben van. A 37-es. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 28-19 arányban két tartózkodással elfogadva. 38-as mellette. 38-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene. Tartózkodás nem volt egészen világos. Ellenőrizzük, jó? Megnyitom a szavazást. Now the Abstimmung is geschlossen. Lezárom a szavazást. 26-21 arányban elfogadva. 40-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás. 43-as ellene, Majd elfog, 44-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasító. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 os ellene tartózkodás 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72-es elnézést, ja, ezt visszavonták, 73-as, 74-es, együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 75-ös, mellette tartózkodás elfogadva, 76-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as tartózkodás elfogadva. 69-es tartózkodás. 80-as mellette ellene elutasítva. 81-es elfogadva. 82-es ellenőrizők 81-est ellenőrizzük. A 81 est tehát ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Húha! 23-23 döntetlen. Elutasítva. Sajnálom. 82-es következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 83-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es, jó, ellenőrizzük, ha kérik, ellenőrizzük. A 83-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, ezt elfogadta 24-23. Volt tartózkodás 3. És akkor a 84-es következik, ugye? Mellette ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük, hát természetesen ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasították. Elutasítva. Igen, megint csak döntetlen volt. Hát te... Eh, igen, akkor a preambulumról szavazunk. Egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos, ellenőrizzük. Ellenőrizzük, jó? Mielőtt még közbe kiabálnának, megnyitom. Lezárom a szavazást. 29-21 az eredmény, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító, mellette, ellene. A szocialisták és Tegyék fel a kezüket, kell, megyék fel a kezüket, különben igen, elfogadtuk, akkor elfogadtuk, jó. Ez nem világos, ez az eredmény. A négyes módosítóról szavazzunk. Jó? Akkor ellenőrizzük. A négyes módosítóról szavazzunk, ellenőrizzük a szavazást. Én úgy láttam, elfogadták, de hát az SND nem jelezte a szavazását. Szerintem elfogadtak. Lezárom a szavazást. 36 14 arányban elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette, elutasítva 9-es és 10-es egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, ha kérik. Ez a 9-es, 10-es, nem a 9-es, 10-es, mindkettőről egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-25 arányban elfogadva. 11-es okafogyott, 12-es módos mellette ellenem tartózkodás nem világos, az végeredmény, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 12 es volna tehát szó, ellenőrizzük, megnyitom, lezárom, 27-24 arányban elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Szavazzunk újra róla. Ellenőrizzük a szavazást. 13-as. Lezárom. Most megnyitom, lezárom. 18-33 arányban elutasítva elég egyértelmű. Kérem, jelezzék a kezükkel, hogy hogyan szavaznak. 14-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás elő, ellenőrizzük. A 14-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasították 28-23 arányban. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellenőrizni szeretnék? Ellenőrizni szeretnék? Jó. Akkor megtesszük. Megnyitom a szavazást. 15-ös. Lezárom. 29-22 arányban elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17-es már szavaztunk. Ugyanez a 18 as most a 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-esről szavaztam, 22-esről és 23-asról is, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as 29-es, jó, még él a 29-es, bocs, 29-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene a 32-est úgy hallom, hogy ellenőriztetni szeretnék. 32-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát. 29-22-vel elfogadva 33-as mellette ellene tartozkodás elutasító 34-es mellette Ellenőrizni szeretné? A 33-ast ellenőrizni szeretné. A 33-ast? Vagy azt mondja, a 33 as szeretné ellenőriztetni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-25 arányban elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös, már szavaztunk, erről már szavaztunk, az oka fogyottá válik. 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most elektronikusan szavazunk az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak! szavazta, Michel kolléganő. Kolléga. Öten nem szavaztak valamilyen oknál fogva. Kérem, elektronikusan szavazó. Most lezárom a szavazást. És 26-18 arányban 7 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm Infeld kolléganőnek. Most pedig egy újabb javaslatról szavazzunk. Egy eh, rendeletről van szó, amely létrehozza az Európai Ügyészi Hivatalt. Salvatore Colino kolléga az, eh, aki ezt nézi, tehát a kont 11-et a 8-as kompromisszumos lefedi, ennyi módosítás van, akkor kezdjük is meg. 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Igen. Jó néhány most kimarad a kompromisszum miatt. A négyes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as következik mellette. 33. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 33-ast, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. elutasítottuk 16-23 arányban. 34-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 100, ha 128 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 37 mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, E, ellenőrzést kértek, az 52-est ellenőrizzük, tehát elektronikusan megnyitom. Lezárom. 25-20 ellenében elfogadva. Jön a Juri 1 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 50, 53-as, 56-os, bocsánat, 56-ost ellenőrizzük, megnyitom. Open. Now closed. Zárom. 19 a 26 ellenében. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok, Elfogadtok. Hatvanas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Júri 2 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85-ös következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, nézzük meg, 86-ost ellenőrizzük, 86-os ellenőrző szavazás, megnyitom. Now closed. Zárom. 21-24 arányban elutasítva. 13-as kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 90-es mellette. Ellene, tartózkodók. Nem teljesen egyetérte, egyértelmű, nézzük meg. Ellenőrzés szajás, megnyitom. Closed. Lezárom. 40 mellette 5 ellene, de kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert különben nem látjuk, hogyan szavaznak. Kilencvenkettő mellette. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. De ha ellenőrizni akarják, kérem, ellenőrizzék. 92-es, megnyitom. Is open. Bar is closed. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Következik. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kont 11 kont 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 101 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 105 mellette, ellene ellenőrizzük, jó, ellenőrző szavazás, megnyitom. That, is, that is rejected, that is rejected, that is rejected. Ezt nyilván elutasították, de megint lezárom a szavazást, eh, eh, de kérem emeljék fel a kezüket, jó? Mert eh, ha mindenki úgy veszi, hogy én tudom, én nem tudom. Tehát én csak akkor látom, ha felemelik a kezüket, ha nem, akkor utána ellenőrző szavazásokat kell tartanunk. 106-os következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Budget 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Budget 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük, persze, nézzük, ellenőrző szavazás következik, budget 2, költségvetési bizottság 2-es módosítója. Kérem szavazzanak. Now closed. árom. 23-21 arányban elfogadtuk. Budget 3 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük meg ezt is. Ha akarják, nézzük. Abszolút joguk van hozzá. Nem, mégsem. Budget 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Juri 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Júri 5 mellette ellene. Ez számomra nem egyértelmű. Júri 5-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Júri 5. Now closed. Lezárom. 15-27 arányban el lett utasítva. Budget 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E, budget 6-ról ellenőrző szavazást tartunk kérésre, megnyitom. Now closed. Zárom. Lezártam. 25-18 arányban elfogadtuk. Kont 2 Erről két részben szavazunk. Első rész nem, az első részről nem kell szavazni, csak a második részről kell szavazni. Tehát kont 2 második rész eh, megnyit, ö, eh, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kont 3 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Budget 9 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Budget 11 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Juri 7 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg, persze Juri hétről ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom. Closed. És lezártam. 19-24 arányban elutasítva. Következik eh, Júri 9 mellette. Ellene tartózkodók. Eh, elfogadtuk Júri 10 mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Júri 10. Megnyitom. Now closed. Lezárom. Lezártam. 19 arányban elutasítva. Kont 5 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Sze, jó, ellenőrizzük. Kont 5 ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Megnyitom. Now closed. Lezárom. Elutasítva. 18-25 arányban. Kont 6 következik. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Check. Megint a ellenőrzés következik első rész. Tehát kont 6 első rész megnyitom. Now closed. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellenem. Tartózkodok. Ugyanezzel a többséggel fogadtuk el, kont 10 következik mellette. Ellene tartózkodók el utasítva, kont 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kon 12 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kont 13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 111-es, most nem esett ki? 111-es következik mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. 111-es, megnyitom. What do we have? Closed. Lezárom. 23-20 arányban elfogadtuk. 112-es jön. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kont 16, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jó, nézzük meg. 16-os második részéről Lezárom. Elfogadtuk. Jön a kont 17 mellette. Ellene. Nem egyértelmű, nézzük meg, jó? 17-es. Kont 17. Lezárom. 21-20 arányban elfogadtuk. 17-es kompromisszum, 17-es kompromisszum mellette ellene tartozók, tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább. 116-osig és a 125-ös egyben mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 100, nem, nem, az kiesik. Jönnek a preambulum bekezdések, ki 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrzést kértek, megkapják. Megnyitom a szavazást. 17-es módosító. Albrecht úr, a szavazás előtt akar valamit mondani? A tisztviselőktől elnézést kérve hadd mondjam el, hogy az ellenőrzést kérni csak képviselőnek lehet. Check, check. I, I mean, I, I, every, every single time I've heard check, check. I've taken... Mindig, mindig, amikor azt hallom, hogy check, azt gondolom, hogy képviselőtől jön, megnézzük, megvizsgáljuk azt is, hogy kikéri azt, hogy check. Tehát mindig, amikor azt kérik, hogy ellenőrzés, rá, meg ellenőrzöm, hogy kikér ellenőrzést, jó? De nézzük meg, jó? Most eh, szavazunk, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Now closed. Lezárom. Amit... A 17-es módosító, ugye? Birgit Szippeléről szavaztunk, önök is tudják, e, lezártam. Vote is closed. 21 against 21. 21-21 arányban elutasítva. 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, nos, ezt is ellenőrizzük, 19-es módosító ellenőrizzük. Board is open. Nyitom. Closed. Lezárom. Twenty-seven against thirteen. Okay. Okay. Nos, akkor e, emeljék fel a kezüket, mert különben nem látom az eredményt, ezt elfogadtuk. E, állandóan ellenőrző szavazásokat tartunk, pedig az lassabb. Menjünk tovább. A preambulum bekezdés Bacsittől mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. B preambulum bekezdés mellette, ellene, elfogadtuk. C preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva, 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most akkor módosított formájában szavazunk az egész szövegről, megnyitom a szavazást. The road is closed. Zárom. Closed. 34 7 with 34 hét arányban. Jakolina úr örülhet magának. És akkor megyünk tovább. Következő szavazás. Coelho jelentés a, a külső tengeri határok felügyeletéről. Szavazunk is erről. A trialógus során letárgyalt szövegről végszavazást tartunk, e géppel meg is nyitom a szavazást. Lezárom. Nem. Nem, nem zárom még le, nem szavazott mindenki. Három szavazat hiányzik. Van, aki kiment a teremből? Három szavazat hiányzik. Now, let's, let's close the vote. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 2 ellene, 3 tartózkodás. Coelho úrnak köszönjük. Tengeri megfigyelés. Azerbajdzsánnal kapcsolatos ajánlás Maria Gabriel módosított nem nyújtottak be, tehát az ajánlásról szavazunk egy lépésben, meg is nyitom a szavazást, tessék. Valójában kettő. Mert van egy Eh, ajánlás tervezet, arról szavazunk. What is it? Yes, yes, of course. I mean, we're voting the readmission on Azerbaijan. Nyilván majd utána a Tolonc egyezményről is. Persze, a Tolonc, sőt, az az első, jó? Tehát arról szavazunk most, a Tolonc egyezményről. Megnyitom. Closed. Eh, lezárom. Eh, ezt 37 arányban elfogadtuk, és aztán Maria Gabriel-től szintén egy második Azerbajdzsán jelentés a vízum kiadások könnyítéséről szól. Megnyitom ezt a szavazást is. Now closed. Lezárom. 32 mellette 4 ellene egy tartózkodás. Megköszönjük Maria Gabrielnek. Valami nem működött? Mindegy, elfog, szavaztunk, elfogadtuk. Megyünk tovább. A következő szavazás. Temera. Training programok a hamisítás ellen a szövegről szavazunk egy lépésben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 mellette nulla ellene és nulla tartózkodás hangú. Ezt elfogadtuk. Tehát Fajon úr jelentése a külső határok ellenőrzése témájában a így tárgyalt szövegről a trialógus eredményéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette 4 ellene egy tartózkodás elfogadtuk. És aztán következik eh, McIntyre asszony jelentése, az euró védelme büntetőjog által, illetve más valutáké is. Trialógus eredményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 37 a 2 ellenében nincs tartózkodás, köszönjük McIntyre asszonynak. És van még egy szavazásunk, egy állásfoglalási tervezet, az Európai Unió vízumpolitikájáról. Az én szavazólistámon szerepel, tehát szavazni fogunk róla. A e szövegről ebben a formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben van. 32 mellette, 3 ellene, 3 tartózkodás. Köszönjük McIntyre asszonynak. Itt most eh, eh, a szavazás ezzel lezárult, eh, és akkor kövessük a napi rendet. 14-es pont következik? Okay. We got now point 19, please. 19-es pont következik. Akik a termet elhagyják, kérem, hogy halkan tegyék ezt. Please.

Please, those leaving the room, try to keep silence so that it'll help. Kérem, akik távozóban vannak, csendben tegyék ezt. Be kéne érnünk magunkat. Okay, there we go. Akkor kezdjük. 19-es napirendi pont. Tárgyalások a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről levonandó tanulságok és következő lépések. Gönc Kinga az előadónk, ő a módosítókról fog beszélni. Let's, let's please... Kérem. May I have your attention? Our colleague, Mrs. Gönc kollega kap szót. Szerintem röviden tudunk erről beszélni. Egy véleményt készítettünk a különböző tárgyaló felek inputjával az MFF-ről. Nevezzük ezt véleménygyűjteménynek. Nem kaptunk túl sok módosítót, mindössze 13-at ezek nagy része ráadásul nem is vitatott, és ténylegesen támogatható is. Előfordulhat, hogy lesz egy kompromisszumos módosító. Van egy olyan módosító, amelyel kapcsolatban eltérnek a frakciók álláspontjai, Lambert asszony véleménye, Lambert asszony módosítója. Önök bizonyára tudják, hogy a menekültügyi alappal kapcsolatban más volt az álláspontunk, az, hogy külső fellépések során lehet-e ezt bizonyos feltételek mellett alkalmazni ezeket a pénzalapokat. Ön pedig azt mondja, hogy ön sajnálja, hogy eh, a bizottság eh, ilyen javaslatot tesz, anélkül, hogy az ilyen fellépésnek a jogalapját eh, megszabná, illetve a parlamentet ebbe valamilyen módon bevonná. Gyakorlatilag ez az egyetlen egyetlen vitáspont, hogy legyen-e a külső fellépéseknek eh, ilyen jellegű finanszírozása, vagy pedig sem. Ez az egyetlen kérdéses eh, pont, más módosítók, mivel eleve nincsen sok módosító, azt gondolom, hogy eh, hétfőn lehet szavazni Strasbourgban a módosítókról. Köszönöm, Gönc asszony, és Jane Lambert kap szót, nem tudom, hogy akar valamit. Um, um, Elnök úr, köszönöm, csak arra mutatnék rá, hogy az ötös módosító indítvány, amelyre most utat Gönt asszony, számunkra a legfontosabb nem a tartalom, tartalma ennek a dossziének, hogy fennek, hanem a bizottság és a tanács tette ezt a javaslatot, és a véleményünk az, hogy a parlamentnek igazából nem maradt más lehetőség, mint hogy elfogadja. Lehet, hogy a parlamentnek is ugyanez a véleménye lett volna, de ahogy a dolgokat kezelték, ahogy döntéseket hoztak, amelyeket aztán a parlament nem kérdőjelezhetett, kérdőjelezhetett meg, szerintem ez eljárásilag eh, aggasztó többek számára az, hogy nem hagyták meg nekünk az esélyt sem arra, hogy megkérdérezzük ezt. Tehát még egyszer mondom, nem mindig a tartalmi, hanem néha formai eljárási kérdések is döntenek abban, hogy az ember hogyan szavaz. Köszönjük az Európai Bizottság részéről Melinda Pike. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy röviden én is szóljak erről. Tudom, hogy ennek a napi rendi pontnak e, az a, a lényege, hogy a módosító indítványokat felvezesse az előadó, de azért én is elmondanám az Európai Bizottság nevében, hogy az MFF-ről szóló tárgyalásokból valóban le kell vonni a következtetéseket. Fontos, hogy minden intézmény megtegye ezt, mert e, jó néhány évünk van, mire a következő pénzügyi keretről kell tárgyalnunk, és ezt fel kell használnunk arra, hogy elgondolkozunk azon, hogy a tárgyalási folyamat hogyan zajlott, illetve hogy a három intézmény hogyan viselkedett a tárgyalások során. Éppen ezért üdvözlöm az önök kezdeményezését. Lenne pár érdemi megjegyzésem is. Először is a az állásfoglalás azt a benyomást kelti, minthogyha a bizottság a tanácsnak és a parlamentnek másképpen biztosított volna információt. Mi nem így jártunk el, mind formális, mind informális csatornákon megpróbáltunk teljesen egyforma kommunikációt folytatni, mindig egyszerre ugyanazt az információt jutottok el a két intézményhez mint főtárgyaló a főigazgatóság nevében én mindig megbizonyosodtam arra, hogy a Libe titkársága, illetve a soros elnökség egyszerre kapjon meg tőlünk minden információt arra vonatkozóan, hogy hogyan viszonyuljunk a csökkentésekhez. A tanács ezt szorosan követte, önök lehet, hogy nem mindig, de mi minden tőlünk tehetőt megtettünk annak érdekében, hogy egyszerre küldjünk meg minden információt a tanácsnak és a parlamentnek. Tudom, hogy nehéz ilyenkor meg eh, elfogadni ezeket a költségvetési mm, megszorításokat, eh, ezeket a csökkentéseket, de még egyszer eh, mondom, mi megpróbáltuk a finanszírozással kapcsolatos változások következményeit úgy elmagyarázni, hogy az egyszerre jusson az információ mind a két másik társintézményhez. A parlament a csomagról még nem szavazott, hogyha valami nem tetszik a parlamentnek, akkor a parlamentnek még mindig lehetőség van arra, hogy a belügyi több éves pénzügyi keretről szavazzon. Remélem, hogy a jogász nyelvészek előtt fekvő szöveget végül elfogadják. De amit Jean Lambert említett az érintett módosítóval kapcsolatban, 2011-ben az Európai Bizottság elmagyarázta, hogy miért éreztük szükségét annak, hogy a, az Európai Unió határain kívül is érdemes adott esetekben eh, belügyi pénzeket felhasználni, akkor hogyha az belügyi célokat be, be és igazságügyi politikát szolgálja, eh, és hogy ezt miért nem lehet, vagy nem célszerű a külső alapokból finanszírozni. A triológust ez alapján kezdtük meg, tehát a jogi alap e, erre a finanszírozásra pont az, amiről majd a márciusi plenárison e, szavaznak. A hatos módosító indítványjal nem értek egyet, amely azt mondja, hogy a szerződésnek megfelelően a nemzeti programokat és az MFF-et e, delegáltak sok által lehet elfogadni. Ezt mi nem így gondoljuk, a jogászaink sem így gondolják még nem láttam a parlament jogi szakvéleményét ezzel kapcsolatban. Hosszasan beszéltünk erről, de az idézett cikk, amelyre hivatkoznak, egyértelmű teszi, hogy a delegált aktusok általános jellegűek, amelyek a nem lényegi részeit egészítik el jogszabályoknak. Nos, úgy érezzük, hogy a nemzeti programok nem tartoznak ide. A parlament ezt elfogadta a többi közös végrehajtású alapra vonatkozóan. A struktúrás alapokat nem hiszem, hogy másképp kellene kezelni bármelyik alapot, mint a belügyi alapot. Végezetül, ahogy azt már megpróbáltuk elmagyarázni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az alapokról szóló döntés elfogadása késlekedés ne okozzon az éves munkaprogramban vagy nemzeti programokban célunk az, hogy már idén eh, elinduljanak a pénzek a szakpolitikai párbeszéd eh, jelenlegi állásáról eh, azt hiszem a következő szakbizottság üléseken fognak beszélgetni. Malmström asszony írt az önök elnökének, illetve a tárgyalások során is elhangzott, hogy az Európai Bizottság készen áll arra, hogy rendszeresen eljön az önök szakbizottságába az egész éves pénzügyi időszak során, hogy beszámoljunk arról, hogy hogy állnak a dolgok, hogy meghallgassuk az aggodalmaikat, válaszoljunk a kérdéseikre, hogy valóban egy struktúrált párbeszéd folyjon az MFF végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm a lehetőséget. Úgy érzem, hogy alaptalan az, az a vélemény, amely benyomást kelthet ez az mi szerint egy oldalon viselkedett volna a bizottság, a tanácsal szemben elfogult lett volna. Mi egyáltalán nem így érezzük. A tárgyalások során végig tényleg roppant körültekintőek voltunk, és nagyon odafigyeltünk arra, hogy az intézményi szerepünket tiszteletben tartva teljes eh, tiszteletben tartsuk az Európai Parlamentet, az Önök szakbizottságát, és mindig ugyanúgy kommunikáljunk Önökkel, mint az Európai Bizottsággal. Gönc eh, asszony, Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az ön által említett egyik pontra reagálva, a parlament és a Libe szakbizottság eh, jelentése ez a folyamat ról. Nem minden tárgyaláson vettem részt, a tárgyalások egy részén csak, ahogy azt az elején említettem, ezért a kollégáimat kellett megkérdeznem, hogy ők mit gondolnak erről. Ez a jelentés pedig nagyon úgy tűnik, hogy a tárgyalásokban résztvevők többségének a véleményét tükrözi ez. Ez a, az Európai Bizottság és az, az volt a benyomás a kollégáknak, hogy a parlamenttel és a bizottsággal valahogy nem egy formán bánt a kommunikációjában az Európai Bizottság. Ha a kollégáknak ez a benyomása, az, akkor ez a benyomása. Köszönöm, hogy elmondta, hogy ön hogy látja a folyamatot. Gondolom a tanács nem nagyon bánta, hogyha tényleg több információt kaptak. Én sem panaszkodnék, hogyha több információt kapnék, sőt, a kollégáim se panaszkodnának, hogyha ők több információt kaptak, mint a, kaptak volna, mint a tanács. Tehát azt hiszem, hogy marad már pedig ez a véleményünk. Persze ezek még tanuló évek ezzel kapcsolatban. Én értem, hogy ön másképp látja, de hát hogyha a parlamentnek ez a benyomása, a képviselőknek ez a benyomása, hát akkor nem tudunk mit csinálni. És fontosnak tartom, még ha nem is ez az igazság, hanem csak ez volt a benyomások a képviselőknek, akkor is fontos, hogy ne alakulhasson ki ez a benyomás, hiszen ennek megvan a maga oka. Hosszú-hosszú vitát folytattunk arról, hogy a delegált végrehajtási aktusok hogyan értelmezendőek. A jogi szolgálatok szakvéleménye is jelentősen eltért egymástól az, önök áll, az ön álláspontja um, olyasmi, amit persze érdeklődve hallgatunk, de hát mégiscsak a saját álláspontunk fog megjelenni ebben a végső szövegben. Jean, neked mondom, azt hiszem a többség valóban úgy gondolja, hogy nem volt az a folyamat fair, kiegyensúlyozott e tekintetben, és több kollégától is ezt hallottam, hogy az volt a benyomásuk, hogy a tanács és a bizottság már előre lesakkozták a dolgot, és a parlamentnek igazán nem volt sok beleszólása a dolgokba. A másik kérdés pedig ugye, hogy külső célokra fel lehet-e belügyi alapokat használni ez ügyben is, tényleg, mint hogy előre lett volna minden tárgyalva. Köszönöm, elnök úr. Another Európai Bizottság egy másik képviselője kért szót. Szeretne valamit tisztázni az elhangzottakkal kapcsolatban? Egy percet kap. Parancsoljon. Thank you, Köszönöm. A igazságügyi figazgatásokkal kapcsolatban, mivel minket is érint, mondanék egy pár szót erről a részéről a dossziének, a tanácsnak és a parlamentnek köszönöm. Valóban építő jellegű tárgyalásokat folytattunk, ami lehetővé tette, hogy 2013 végére mindkét rendelet elfogadásra kerüljön. A mi részünkről a két társjogalkotó mindig egy formán kapott meg minden információt. Most dolgozzunk az elfogadást követően az éves munkaprogramon, a pályázatok írására nem sokára sor kerül, a beszámolási mechanizmusok is, de az éves beszámolás kötelezettség miatt nem sokára megszületnek. Gönc asszony, köszönöm, hogy ön is itt van. Elmondhatom így, hogy a belügyi és az igazságügyi dosszié kezelése mennyire eltért egymástól. A két főigazgatóság, mint hogy ég és föld, nagyon jó volt az önök főigazgatóságával együtt dolgozni, nagyon kreatívan állt ehhez a kérdéskörhöz az önök szolgálata. Köszönöm, mm, örülök, hogy, hogy elnézést nem láttam korábban, örülök, hogy ön is itt van, hiszen a két tárgyaló csapat között így egyértelmű különbséget tudunk tenni. That'll be it by now as to this point. The thing is that Nos, kollégák, 14:40 kor következne a következő napi rendi pont. A bolgár, bulgáriai küldöttséggel látogatásával kapcsolatos, hát a vezető nélkül pedig nem megy, aki nincs jelen. Akkor tartsunk egy negyed órás szünetet, és negyed óra múlva folytatjuk innen. Köszönöm.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

Uh, I would like to welcome everyone who Szeretnék itt üdvözölni mindenkit, aki a szünet után visszajött. Hadd kérdezem kérjem meg a kollégákat, hogy üljenek le, és folytassuk akkor az ülésünket. Következő napi rendi pontunk a bulgáriai látogatás, az ottani menekültek elsősorban a Szíriából érkezett menedékkérőkkel és menekültekkel foglalkozó küldöttség látogatásáról van szó. A látogatásra január 20-22-én került sor, ez 20. napirendi pont, és ezt összekötjük a 21-es napirendi ponttal, amely Stajanov úr írásbeli választigénylő kérdése. Először szeretném Engel urat megkérni, aki a delegáció vezetője volt Bulgáriában, hogy Most tudom, hogy Guillaume asszony is ott volt. Ne, ő nincs itt. Más kötelezettségvállalása miatt nem lehet itt. Engel urat kérem, hogy beszéljen erről, erről a látogatásról. Thank you, Madam Chair. Um, and... Köszönöm, elnök asszony és nagy megtiszteltetés volt, eh, hogy én vagyok az elnöke a delegációnak, amire eleve 50%-os esélyem volt, mert két tagú mm, delegációt menesztettünk Bulgáriába, eh, de ott aztán kvótán kívül néhány bolgár kollega is csatlakozott hozzánk. Nem tudom, hogy milyen széles körben lett köröztetve az írásbeli jelentésünk. Én úgy veszem, hogy megkapták, tehát a tényekről, a számokról nem fogok beszélni, mert ezek részletesen szerepelnek az anyagban átfogó programot kaptunk Bulgáriában, amely magában foglalta a helyzet ténybeli ismertetését Szíriából érkező, nem csak Szíriából, de főleg Szíriából érkező menekültek eh, problémáját eh, és az ezekkel kapcsolatos kérdéseket, valamint eh, lehetőséget kaptunk arra is, hogy az infrastruktúrát, a, az fontos infrastruktúrát ott megvizsgáljuk, amely a menekültek rendelkezésére áll Nyilván ezek az emberek eh, nagy része nem Bulgáriába akart jönni, Európába akart jönni, nem akar Bulgáriába maradni, az Európai Unió nyugati tagországaiba akar leginkább menni. Bulgária a földrajz szeszélye folytán az első Európai Uniós, egyik első Európai Uniós lehetőség, amikor megérkeznek eh, az emberek az Európai Unióba. Noha afelől vita sem lehet, hogy Bulgária eh, nincs ideálisan felkészülve arra, hogy nagyszámú menekültet fogadjon, eh, és védelemre szoruló személyt fogadjon, de az is egyértelmű, hogy amikor olyan komoly válság tör ki, mint a szíriai válság, és ez nyilván hozzáadódnak a korábbi eh, válságok és problémák is a régióban, akkor egy olyan nagyszámú beözönlés lesz annak a következménye, amelyre a sokkal jobban felkészült országok is nehezen reagálnak. Polgáriában a körülmények messze vannak az optimálistól, bár javulóban vannak. Meg tudtuk győzni magunkat arról, hogy sok mindent tesz a bolgár kormány, hogy a fogadási körülményeket javítsa, ugyanakkor arról is azonnal tájékoztatom önöket, hogy a közeljövőben, amennyiben több ezer vagy több tízezer ember érkezik Bulgáriába, akkor a bolgár befogadó infrastruktúrára nehezedő nyomás nagyon komoly nehez, nehézségeket okozna. Ez tehát a kontextus. Bulgáriában jelenleg a befogadó állomások maximálisan 5000 emberre vannak tervezve, minden kategóriát egybevetve, miközben tudjuk, hogy csak Törökországban 750 ezer szíriai van mozgásban. Emellett tudjuk azt is, hogy Libanon hasonló számú szíriai eh, menekültet fogadott be, és ráadásul Szírián belül is milliók lettek elkergetve az otthonukból, illetve kényszerültek azt elhagyni, és e, ezek az emberek életveszélyben vannak. Nyilván az első konklúzióként is eh, azt emeltük ki, és nem véletlenül, hogy ez egy európai probléma, ez egy olyan probléma, amire Európának reagálnia kell. Nem lehet ugyanis eh, Bulgáriát eh, hibáztatni azért, hogy rosszak a befogadási körülmények, csak azért, mert odaérkeznek sokan nem tudom, hogy az európaiak eh, hány szíriait lennének hajlandók befogadni, amennyiben ez a válság eh, folytatódik. Az első kérdésre ugye a válasz az, hogy Franciaország mondjuk, hogy 500 embert eh, fogadna be, 60-at Luxemburg. Tehát ezek a számok a, összehasonlítva a, a, a nagyságrendekkel nyilvánvalóan szánalmasan kicsik az Európai Unión belül is eh, arra fogunk rákényszerülni, hogy eh, felülvizsgáljuk az eddigi hozzáállásunkat, ugyanis a válság nem látszik enyhülni. Eh, Szíria van most napirenden, és elég rossz a helyzet, nem tudom, mi lesz például Líbiában. Tehát a felkészültségünket kell javítanunk, jobban, jobb körülmények között tudjuk fogadni azokat az embereket, akik nem jó szántukból kényszerülnek eh, letelepülni máshol, hanem azért, mert az életük veszélyben van, vagy nem igen marad semmi már abban az országban, eh, ahonnan menekülni kényszerülnek, és egy civilizált eh, térségnek, mint amilyen az Európai Unió, büszkének kell lennie arra, hogy megadja azt a védelmet ezeknek az embereknek, amelyre szükségük van. nem akarom nagyon elnyújtani a beszámolómat. A küldetés értelme az volt, hogy hogyan alakultak a körülmények. Nem jók voltak jók a körülmények, viszont javulnak. Ez a következtetésünk. Nyilvánvaló nagyon sok probléma volt. Mi történik ezekkel, a ezekkel az emberekkel, amikor elhagyják a befogadó központot, az érkezési állomást, mondjuk azt követően, hogy valami fajta védelt státuszt kapnak a bolgár hatóságoktól. E, jelenleg úgy tűnik, hogy Bulgária e, írás tudatlan emberekkel kell, hogy szembesüljön, olyan emberekkel, akiknek gyakorlatilag semmilyen szakmájuk nincsen, és akik nem olyan könnyen integrálhatók a bolgár társadalomba, vagy a bolgár munkaerőpiacra, ha egyáltalán ez a kérdés felmerül. Az integráció egy komoly kérdés, amelyre megpróbálnak a bolgár hatóságok válaszolni. Szerintem lassan, de, de azért valamilyen módon igen. Van még egy másik kérdés a kísérő nélkül helyzete. Nem igazán tudjuk, hogy miről is beszélünk. Nyilván voltak, eh, eh, nyilván voltak kísérő nélküli eh, kiskorúak, de mi nem láttunk egyet sem, és mások is azt mondták, hogy biztos vannak, de nem láttak ilyet, és aztán a legvégén a látogatásnak tudtuk meg, hogy van egy központ, ahol ilyen fiatalokat, ilyen gyerekeket tartanak, illetve elhelyeznek. Megint csak fel kell készülni arra, hogy mi történik, fel kell készülni arra, hogy mi történik akkor, hogyha ezeknek a kísérő nélkül gyerekeknek a száma növekedni fog. Láttuk jelét az európai álszentségnek is ezekben a kérdésekben. A bolgárokat azért támadják, mert egy 30 kilométeres akadályt építenek a török határon, nagyon nehéz terepről van szó, és nehéz, illetve veszélyes embereket hagyni, hogy ezeken a területeken szabadon lófrájanak. Ugye mi meg elvárjuk Bulgáriától, hogy őrizze a határait, a Schengeni csatlakozásának ez az egyik feltétele, hogy védje a határait, őrizze a határait. Ugyanakkor elítéljük Bulgáriát másfelől azért, mert eh, nem teszi lehetővé a, a, a menekültek számára, hogy bejussanak a területére, amely egyébként európai és nemzetközi jogi kötelezettsége, eh, de nyilván nem akárhogy. Erre a bolgárok teljesen jogosan szerintem azt mondják, hogy eh, vannak legitim eh, határátkelők, és eh, ott is át lehet menni. Nyilvánvalóan a visszanemtérítés a non-refoulement elve alapján őket ott fogadnák a, a legális határátkelőkön is. A, a kerítésnek, illetve a fizikai akadálynak van, van lennének veszélyei. Egyébként a, a kerítés építése még meg sem kezdődött. Tehát ennek az érmének is két oldala van. Van egy olyan földrajzi elhelyezkedés, amelyből kifolyólag ez az ország komoly bevándorlási nyomás alá került. Nyilván egy Európa közepén elhelyezkedő tengeri határral nem rendelkező országnak teljesen más a helyzete. Emellett nyomást gyakorolnak a bolgárokra, hogy őrizze a határokat, őrizzék a határokat. Másrészt természetesen a védelemre szorulóknak meg kell engedni, hogy az európai területre lépjenek, és ezen kívül ott van az a, az objektív szükségszerűség, amely alapján európai összeurópai fellépésre lenne szükség. Egy ország sem tudna megfelelni ezeknek az elvárásoknak, különösen nem az Európai Unió egyik legszegényebb országa, különös tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő időszakban is lehetnek ilyen lökésszerű beáramlási hullámok. Bulgária egyébként, eh, ahogy tapasztaltuk, megpróbálta javítani a bevándorlók eh, eh, fogadási körülményeit. Nem elégségesek még ezek a körülmények, de komoly előrelépés történt én magam. Azt szeretném, hogyha ezt az esetet is egy figyelemfelhívásnak tekintenénk, annak idején ilyen figyelemfelhívás volt szerintem Lampedusa is, illetve a földközi tengeri szigetek, valamint Görögország, Görögország partjainál bekövetkezett baleset, amelyben emberek fulladtak meg, és egy görög miniszter ezt követően botrányos nyilatkozatokat tett. Ezt követően csak szimbolikus lépések történtek, leginkább eh, Észak-Európában továbbra is az az álláspont, hogy foglalkozzanak a déliek, déli tagállamok a menekült áradattal. Mi néha majd megkritizáljuk őket, ez nyilvánvaló eh, álszent dolog, és nekünk ezt európai képviselőknek legalább annyira el kell ítélnünk ezt a mentalitást, mint az esetleges eh, problémákat a menekültek befogadásai körülményeivel kapcsolatban. Köszönöm ezt az értékelést és összefoglalót. Nagyon nyilvánvaló volt eh, számunkra ez Eh, egyrészt, hogy mennyire vitathatóak azok az üzenetek, amelyeket megfogalmazunk, egyrészt eh, védelmezzük a határokat eh, ahhoz, hogy bekerülhessenek Schengenbe a bolgárok, másrészt pedig elvárjuk, hogy engedjék be a a bolgárok a menekülteket, viszont más országokba utána már nem mehessenek tovább ezek a menekültek. Nyilvánvalóan ez egy álszent mentalitás, amiről már többször beszéltünk. Köszönöm szépen, mint már említettem a kezdetekkor ezt a témát, Stojanov eh, írásos eh, kérdésével együtt fogjuk megvitatni a bizottsághoz fordult egy ilyen kérdéssel, és eh, a Libén kellett ezt megvitatni, és időközben talán már választ kapott. Most megkérdezzük az Európai Bizottságot, hogy mi a véleménye foglalja össze a válaszát, amennyire értesítettek. Ilcsev úr kért szót, és Stojanov úr is szót kért még. Akkor Stojanov úrral kezdjük szerintem. Ő az, aki megfogalmazta a bizottság felé ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Október 16-án fordultam a kérdéssel a bizottsághoz. Valójában három kérdésről van szó, és szerintem éleg egyszerű kérdéseket fogalmaztunk meg, és gyorsan gondoltam, hogy választ kapunk a, a bizottságtól egy gyors eljárás keretében. December 12-én kaptam meg a választ, mint tudják, az általában három hetet szállnak egy ilyen válaszra. És most miért is térek vissza erre az ügyre? Elégedetlen vagyok az ellentmondásos válaszokkal. A válasz első mondatában találtam ezt az ellentmondást. Feltettem a kérdést, hogy Bulgária a szíriai menekült alapra miért költött pénzt, és a válasz az volt, hogy nem volt erre pántlikázott pénz, hogy foglalkozunk a szíriai válsággal. Aztán az EU és a tagállamok mozgósítottak két milliárd eurót és ebből 149 millió ment volna konkrétan a menekültekre. Jó, és hogyha ez a finanszírozás így történik, akkor ezt meg is kell említeni valahol. Persze ez nem, ez egy rendkívüli mechanizmus lenne, akkor egyetértenék vele. De úgy gondolom, hogy közvetlen választ kaptunk, és úgy vélem, a, nem helyes, nem korrekt az a válasz, amit a bizottságtól kaptunk. Az Európai Bizottság azt mondja, 300 ezeret kapott Bulgária, de mennyi pénzt költöttek ebből a két milliárdból, és senki se ad választ a konkrét kérdésemre a bizottság részéről. Györgyevja biztos asszonyhoz fordultam, és Malmström biztos asszony azt mondja, hogy erre nincsen finanszírozás. Egyszerűen nem értem, hogy két biztos miért mond egymásnak ellent. Az egyik egyébként, az egyik válasz írásban érkezett, a másik pedig egy beszélgetés során. Vannak további kérdéseim is ebben a témában. És miért, a következő az, hogy miért ilyen lassú a válasz. Ezt az egy oldalt megfogalmazni olyan sokáig tart. Ennyire nehéz feladat? Az Európai Bizottság igyekezett tisztázni a kérdést, de ez nem jelenti azt, hogy időben választ kaptam volna, és ez azt támasztja elő, hogy nem objektív választ keresnek, Csupán azért válaszolnak, mert a bulgár delegáció tagja vagyok, mert egyszerűen kíváncsi vagyok, és kéréseket teszek fel. Most feltenném a kérdést a két milliárd elköltéséről, hogy hogyan költötték el ezt a pénzt tehát, és mennyit kapott Bulgária ebből, hiszen az egyik legszegényebb tagállamról van szó, és 300 ezret kapott Bulgária ebből az összegből. Ez 3000 bulgának a nyugdíja. Két további kérdés is felmerült. Köszönöm szépen az elkötelezett fellépést Engel úrnak. Természetesen Bulgáriának meg kell védenie a saját határait rendészeti eszközökkel is, de azt is tudni kell, hogy ez nem csak bulgár határ, hanem európai határ is, és nekünk van egy kötelezettségünk a biztonságos őrzéssel kapcsolatban. A kérdésem tehát a következő. Teljesen világos, hogy a legtöbb menekült, nem tudom hányan vannak, de mondjuk 12 ezeren, ezek nem mindig szíriaiak, és nem is tényleges menekültek. Valójában bírálják Bulgáriát, ahol azt mondják, hogy nemzetközi jog sérül, és egyszer nem lehet csak úgy visszaküldeni az embereket, de mit csináljunk a határon? Egy illegális bevándorló esetében valamit tenni kell, és megfelelő szervezetet kell kialakítani Bulgáriában arra, hogy ezek az emberek határa átlépő helyekre kerüljenek, és el kell dönteni, hogy ki az, akit elutasítunk, és ki az, aki beléphet az országba. Aztán egy fontos további kérdés, amit Mászlöm asszonynak irányítottunk, a 33. cikk értelmében, ez a Dublin 2-es érdemes lenne a bizottság véleményét is meghallgatni. Ez az utolsó kérdésem, és csak szeretném feltenni ezt is, hogy akkor értsük a választ. A 33. cikk a Dublin 2-esben jelenti a problémát. Mint a kollégák mondták, nem tudjuk eh, aktiválni ezt a cikket, miért a szolidaritásról is szó van egy válság idején, természetesen jelentéseket is írni kell, de feltenném a kérdést a bizottsághoz, hogy milyen eljárást ill elő ez a cikk, és hogy miért nem alkalmazták mindeddig. Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen, Ilcsev úr. Következik, azt követően pedig az Európai Bizottsághoz fordulunk, hogy választ kapjunk a kérdésekre. Köszönöm szépen. Elégedett vagyok a jelentéssel. Két fő oka van ennek. Ez elmúlt évben jutott eszembe, hogy a bulgáriai helyzetet végre elemezni kell tisztességesen, és az információkat meg kell osztani a Libel szakbizottságon belül is, és szélesebb körben is. A probléma eszkalációjára számítottam Bulgáriában. Olyan problémákról van itt szó, amelyek az ország határain túlra is kihatással vannak. A delegáció Engel úrral nagyon sikeres volt, és az összes bizonyíték szerepel a jelentésben is, és a bolgár intézmények, végrehajtási és jogalkotó intézmények lépését figyelembe vették, és egy részletes jelentésbe foglalták össze, ezért szeretnék köszönetet mondani Engel úrnak. Nagyra becsülöm a fáradozásait, az erőfeszítéseit. Türelmes volt egész idő alatt és hatékony. Ez egy nagyon fontos jelentés lesz a következő, különböző fórumokon folytatandó vitákban, a következő lépésekben, és meghatározza majd a parlament lépéseit a jövőben mert meg kell, hogy ismételjem, van számos példa a részlet benne, és a következtetések is levonják. Három pontra szeretnék reagálni a bulgár jogalkotásnak, és ez egy nagyon fontos része a jelentésnek. További javulást igényel, javítást igényel. A 39. cikkről, vagy a 35. cikkről van szó, az idevágó bolgár szabályozásban, és ez azt írja elő, hogy egy ország, ha befogad bevándorlókat és kíséret nélküli fiatalkorúakat, akkor mindent el kell követni, hogy a családegyesítésre sor kerülhessen. Mint a jelentésből kiderült, 192 kíséret nélküli fiatalkorúról van szó, és ez egy kihívást jelent a bulgár hatóságok számára, hogy ténylegesen megtörténjen a családegyesítés. Mint egy 600 szülőről van szó, akik minden bizonyos csatlakoznak a kíséret nélküli gyermekekhez, fiatalkorokhoz, és ez komoly feladatot jelent az ország hatóságai számára. Bulgária és Törökország között ez a bizonyos kerítés, hát, amit már említettek. Engel úr is szól erről a jelentésében. Azt gondolom, hogy ez választ ad, ez nem két szomszédos ország közötti fal, ez nem egy provokáció a szomszédsági kapcsolatok terén, ez egy eh, olyan kerítés, amelyel meg akarjuk előzni, hogy kockázatosan, illegálisan lépjék el határt, és eh, igyekszünk a határait lépő helyekre irányítani az embereket, mert látni kell, hogy Törökország és Bulgária között senki sem lépett be a határátkelő helyeken, hanem éjszaka megpróbálják kikerülni a járőröket, és a saját életüket teszik kockára, és hát adott esetben a járőrökét is. Az utolsó pont, amit szeretnék említeni, fontos, hogy a bolgár hatóságok erőfeszítéseit aláhúzza a jelentés. Nem szabad alábecsülni, úgy gondolom, hogy a teljes képhez hozzátartozik. A non-refoulement elvét pozitívan kell látnunk, és nem kívánunk előítéleteket alkotni a kerítés kapcsán, azt gondolom, és ez egy mérsékelt hozzászólásom, azt gondolom a jelentést az összes szakbizottság felé is ki lehetne osztani, mindenek előtt az AFET-nak el kéne juttatni, és akár ki is lehetne bővíteni, ki lehetne egészíteni a parlament jogi szolgálatának véleményével, mert azt gondolom, hogy ezek fontosak a bulgár helyzet megítélése szempontjából. Köszönöm szépen. Most pedig Pine urat kérjük meg az Európai Bizottság képviseletében, hogy foglalkozzon az itt felvetett aggályokkal és válaszoljon a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Stojanov kérdésével kezdem, és valóban az Európai Bizottság későn válaszolt erre az írásos kérdésre, amit nagyon sajnálunk, és nagyon komolyan vesszük az ilyen eljárásokat, így mindig igyekszünk a, betartani a határi időket legtöbb esetben ez így is van. Viszont vannak olyan válaszok, ahol különböző inputokat kell beszerezni különböző szolgálatoktól, nem egy ember tudja meginni a választ, de ez nem kifogás természetesen, be kell tartani a határidőket, és sajnos ebben az esetben késtünk tényleg. Most pedig nézzük meg az érdemi részét a kérdéseknek Remélem, hogy a terminológiai témákkal nem akarunk túl sokat foglalkozni, de hogy világosat tegyük, és ezt kifejtettük az írásos válaszunkban, nincsen EU forrás a szíriai válságra, a finanszírozáshoz, nincsen külön alap, amelyet erre szántak volna és különböző területekről vonjuk el a pénzt, hogy segítsünk a szíriai válság áldozatainak, a, ami a két milliárd eurót illeti, ez egy teljes összeg, amit különböző közösségi kiadásokból finanszírozunk, és bilaterális keretek között a tagállamok is nyújtanak támogatást különböző finanszírozásban, né, vegyük mm, Törökországnak, Libanonnak vagy Jordániának segítenek, vagy adott esetben civil szervezeteknek, akik a terepen vannak és nyújtanak finanszírozást. És ez EU költségvetési sorokból származik ez a pénz a humanitárius támogatás területéről, és ez gyakorlati segítséget kívánok nyújtani ezeknek az országoknak, akik szembesülnek a menekült válsággal, és akik szomszédos országai Szíriának. Mit kapott Bulgária az EU rendszere szempontjából nem tudom pontosan megmondani, hogy mit kapott Bulgária, mit érkezett közvetlenül Brüsszelen keresztül e szomszédos országokba is. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ezzel megválaszoltam ami pedig a kérdés többi részét illeti, az írásos kérdésről beszélek, hogy Bulgária kapott-e pénzeket e, bizonyos kiadásokból, és e, a válaszunk e, itt a Szíria régiójának juttatott pénzekből jutott Bulgáriának is. A válaszunkat eljutattuk egyébként önöknek, és nem tudunk Bulgária támogatására további konkrét összeget szánni, és az IASZON on keresztül kívánunk támogatást juttati Bulgáriának idén szeptemberig, garancia is van a támogatás kifizetésére, és egyébként sürgősségi támogatást biztosítunk Bulgáriának ezen túlmenően, és különböző alapokból, ami a jelenlegi pénzügyi keretekre vonatkozik. És 5,6 millió az Európai Menekültügyi Alapból és 2,4 millió az Európai Határőrizeti Alapból és juttattunk pénzeket, és az előzetes kifizetés ez 80%-ot jelent, már megérkezett Bulgáriába, és mint egy fél millió eurót még meg kell említenünk az Európai Hazatérítési Alapból is. egy általánosabb pontokat is felvetnék ebben az összefüggésben, amelyek szóba kerültek a vita során. Az Európai Bizottság elismeri azt jó részt, amit az Engel úr elmondott. Igenis érezzük, hogy a határos országokra óriási migrációs nyomás hárul a szíriai válság összefüggésében. A bolgár hatóságok valóban fontos lépéseket tettek, és együtt működnek az IASZ-val és egyéb szervezetekkel, és szeretnénk elkerülni, hogy a helyzet tovább romoljon nekünk úgy tűnik, hogy legalábbis stabilizálódik a helyzet pillanatnyilag, túl vagyunk, de még mindig számos feladat jelentkezik, amelyről Engel úr is beszélt, az elhelyezés kérdésében az eseteket nem kellő időben bírálják el, feltorlódnak az esetek, és a nemzetközi védelem biztosításával is problémák vannak. A Dublin 2 33. cikke is szóba került. Igen, pillanatnyilag ezt mérlegeljük, hogyan tudjuk alkalmazni, hogyan tudjuk ezt ebben az es erre az esetre alkalmazni, és világossá kell tenni, e, adott esetben igénybe vesszük e, a 33. cikket, ez nem büntetés kérdése, vagy bármiféle bírálat Bulgáriával szemben, vagy bármi más. Egyszerűen arról van szó, hogy el kell ismerni, hogy van egy probléma, egy súlyos helyzet van, amit kezelnünk kell, és erős jelzés lenne egy ilyen ajánlás, ha ezt megfogalmaznánk, de mert ez azt jelenti, hogy Bulgária nincs egyedül, és az Európa EU segíteni kíván Bulgáriának, hogy megoldja ezt a válságot. Itt egyébként a nyilvánosság előtt is fontos szolidaritási jelzés lenne. És hangsúlyozni szeretném, hogy a folyamatban lévő támogatás, amit mobilizált a bizottság, folytatódni fog ami pedig azt a döntést illeti, hogy ajánlást fogalmazok meg a 33. cikk értelmében, ez a bizottság ezt most mérlegeli, és kellő időben meg fog születni ez a döntés a bizottsági test, a biztosok testületében. Köszönöm szépen. Your, uh, answers. Köszönjük szépen a válaszokat. Az ECON szakbizottsággal közös szavazásunk lesz, ezért Engel úrnak adom meg egy rövid lezárásra a szót. Egy dolgot szerettem volna mindenképpen elmondani. Volt egy javaslat, hogy a jelentést küldjük meg az AFET-nek is. Szerintem ez egy kiváló ötlet. A titkárságot felkérjük majd erre mert biztos vagyok benne, hogy az AFET munkájában is hasznos lehet ez. Engel úrnak adom vissza a szót a vita lezárására, aztán pedig lassan majd a szavazásra elkezdenek szivárogni a kollégák. Ó, köszönöm, elnök asszony, nem akarom fent, feltartani tovább a munkamenetét, és érkeznek a kollégák, ezért annyit mondok, hogy köszönöm mindenkinek a hozzászólást, köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének ezeket a további pontosításokat, amit itt a végén hallhattunk. A jelentés tartalmához sokat hozzáfűzni nem tudok. Tényleg ennyit tudok elmondani ezen a ponton. Köszönjük, Angel úr! Köszönjük, hogy ezt a fontos munkát elvégezte. Mielőtt az ülésnek ezt a részét lezárnám, elmondanám, hogy február 20 4-én Strasbourgban folytatjuk a munkánkat szavazással, úgyhogy kérem mindenki legyen jelen, majd március 6-án reggel itt Brüsszelben. És 10-én, március 10-én, nem 6-án javított. Tehát ezt a, az információt az Econ tagjai is lassan érkeznek, 5 perc múlva szavazzunk tehát az Ekonnal együtt. Köszönöm mindenkinek a részvételt.